közösség bizottságának elnökének, Barozó úrnak. Elnök úr, köszönöm szépen. Elnök úr, miniszterelnök asszony, tisztelt EP képviselők. Először is köszönetet szeretnék mondani önöszter elnök asszony megnyitó beszédéhez. Ezzel vázolta, hogy felelősségteljes, dinamikus, zöld és biztonságos Európát kívánnak nem sokkal lesz követően találkoz, nem sokkal megválasztását követően találkoztunk tavaly októberben Brüsszelben, és akkor elmondtam, hogy várom, hogy Dánia jelentős mértékben hozzájáruljon közös projektjeinkhez önt hallgatva ma inspiráló megjegyzéseihez, azt, hogy milyen őszintén elkötelezett a, közösségi módszer és Európa iránt, még inkább meggyőződöm ezen, ennek lehetőségéről. Tisztelt képviselők, mindannyian tudatában vagyunk, hogy milyen kemény gazdasági valóságban élünk Európában. Tavaly októberben a bizottság öt pontos úti tervet mutatott be, amely a stabilitás növekedés felé vezet. Azt mondtuk, hogy ezzel párhuzamosan határozott választ kell adni görög válságra, erősíteni kell az euró helyzetét a válságban, erősíteni kell a bankrendszert az újratőkésítéssel, a stabilitás növekedést erősítő politikákat kell elindítani, és sokkal erőteljesebb, integráltabb gazdasági irányítást kell kialakítani. A végrehajtás nélkül az euróválságra adott hiteles válság nélkül a növekedés és stabilitás nem valósulhat meg. Sürgetjük a tagállamokat arra, hogy fejezzék be mindazt, ami még hátra van az úti terv megvalósításából. Görögország számára a tartós megoldás a tűzfalas rendszer megvalósítását, erős védő elemek megvalósítását jelenti. Fegyelem és szankció, ez az, amire szükség van. Fegyelemre valóban szükség van, de konvergenciára, közelítésre. A fegyelemre szükség van, fegyelemre, de szükség van a növekedésre is szolidaritásra, konvergenciára, növekedésre Európának egyaránt szüksége van. A partnereink, a nemzetközi beruházók egyre inkább a következő kérdést teszik fel mi Európa közép és hosszú távú növekedési kilátása. Világos. A válságot nem küzdjük le hiteles válasz nélkül, a növekedés hiteles válasza nélkül. Évek óta tudjuk, hogy mit kell tenni, de legyünk őszinték, lépéseket a tagállamok kiegyenlített formában és nem kielégítő módon tettek. Ha komolyan gondoljuk azt, hogy le akarjuk küzdeni a válságot, akkor le, vegyük komolyan azt is, hogy határozott lépéseket teszünk a növekedés irányába, úgy, ahogy a pénzügyi és fiskális konszolidáció terén azt már megtettük. Honnan jön majd ez a növekedés? Mivel csökkent legtöbb tagállamunk fiskális mozgástere, alapvetően ezért a, az alapvető változtatásokat kell a célirányos beruházásokban megvalósítani. A prioritási projektek eh, az innovatív, innovációs projektek lesznek. A meglévő alapokból kell a lehető legnagyobb nyereséget kihozni, nem pedig a eh, költésekre kell figyelni. Európán kívülre is tekinteni kell. Nézzük meg a gazdaságot, a zöld gazdaságot, és a illusztrációként a következőt említeném. Al, durván 22 millióan munkanélküliek Európában, de 23 millió kis és közepes vállalkozás is van Európában. Ha megfelelő feltételeket teszünk minden KKV számára átlagban, hogy plusz egy munkahelyet teremthessen, akkor sikerül a munkanélküliség elleni harcot megnyernünk. A válasz tehát, a növekedés válasza a vállalatok, a vállalataink, és ezek között a KKV-k a célhoz akkor jutunk el, hogyha rugalmasabb és versenyképesebb piacaink vannak. Ha a finanszírozáshoz való hozzáférés jobb, ezek a problémák nagyon sok vállalatnál manapság egyszerűen nem férnek hozzá a forrásokhoz. Jó javaslataink vannak, az, amelyekkel előállítottunk a strukturális alapok, mint garancia a KKV-k finanszírozásában. Javaslatokat tettünk a vállalkozási tőkére vonatkozóan is, és remélem, hogy gyorsan tudunk-e javaslatokkal előrébb jutni. Konkrét javaslataink vannak az ifjúsági munkanélküliség problémájára, és ez az egyik legnagyobb kihívás Európában. Javasoltunk az úgynevezett ifjúsági esély javaslatokat. Remélem, hogy a január 30-i Európai Tanácsülés megállapodásra is jut majd egy konkrét javaslatokról. A szociális igazságosság része a megoldásnak. A társadalmi igazságosság központi eleme a növekedési stratégiánknak. Az áldozatokat tisztességesen kell elosztani a társadalom egészén. A válaszra adott válasz nem lesz hiteles ezen elemek nélkül, a társadalmi igazságosság eleme nélkül. A szociális párbeszéd az alapvetően fontos ebben. Brüsszelben jövő hétfőn találkozom a szociális partnerekkel, és remélem a tagállamok ugyanezt fogják a későbbiekben megtenni. Az európai növekedés tehát a piacok mélyítéséből jön. A lehetőségeket ki kell határozni. A, a zöld intézkedések, a vállalkozói tőke keretei, a megfelelő aktualizált beszerzési szabályok, az online kereskedelem és elkereskedelem szabályai. És sürgősen megállapodásra kell jutnunk az európai szabadalommal kapcsolatban, ezt már évtizedek óta tárgyaljuk teljes mértékben elvárom, hogy a Dán elnökség idején mielőbb lezárják a tárgyalásokat. Három tagállam, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság hivat, helyi látogatásokhoz köti e kérdés gyors lezárását. Elfogadhatatlan, hogy egy alapvető kezdeményezést triviális ellentmondások miatt ne tudjuk megoldani. Európának növekedni kell, az innováció pedig akkor lesz valóban elfogadható, hogyha megfelelő átfogad, átfogó szabályokat tudunk elfogadni. Történelmet tudunk most formálni, és győzni tudunk az európai innovációs józan ész lépései alapján. Sok intézkedés, mint mondtam, tehát az Európai 2020-as stratégiában megvannak. A válságot nem tudjuk megoldani csak akkor, hogyha komolyan vesszük ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását. Következetesek leszünk, kitartóak, elhatározottak és elkötelezettek. A 2020-as stratégia nem várhat 2020-ig. Most kell, hogy lépjünk érte és benne központi jelentőségű a fenntartható növekedés a stratégiában. Egyetértünk Dániában a zöld növekedés prioritásában. A bizottság véleménye szerint a Dán elnökségnek fontos, hogy az energiahatékonysági irányelv tárgyalásait előre, előrébb vigye, ezt tavaly júniusban terjesztettük elő, és a 2050-es energia úti terven ugyanígy eredményekre jusson, amelyeket decemberben terjesztettünk elő. A második eh, európai eh, gazdaságpolitikai eh, koordinációs szemeszter a negyedik eleme már az új gazdaságirányítás rendszerének. Építeni kell az első szemeszter tapasztalataira, hiszen itt tudjuk megmutatni azt, hogy komolyan vesszük a reformokat, komolyan látjuk ezek szükségességét, és elfogadjuk a gazdaságaink mély kölcsönös függőségét lehetőséget kell biztosítani arra az Európai Parlament a tanács számára arra, és időt, hogy megtárgyalhassák még a tavaszi Európai Tanácsülés előtt ezeket a javaslatokat. Alapvető jelentőségű az, hogy a növekedést ösztönző intézkedések és a strukturális reformok, amelyeket a felmérések is javasolnak, határozott formában valósuljanak meg az Európai Unió egészében. Tisztelt képviselők, a gazdasági program és irányítás jelentős marad, és kiemelt. Úgy várjuk, hogy az új fiskális kérdéseket, a, amelyeket a legutóbbi tanácsülésen megtárgyaltuk, szintén tovább tudjuk vinni. A Dán elnökség konstruktív szerepet játszik. Híd lehet azon országok között, amelyek az euró térségen belül és azon kívül vannak. A Dán elnökség a bizottság reményei szerint fel fogja tartani nem csak az egységet a tagállamaink között, hanem az Európai Unió közösség intézményeinek legitim szerepét is a, a megállapodás tárgyalásairól a feladat része lesz az, hogy olyan javaslatokat terjessenek elő, amely erősíti az eurótérség gazdasági irányítását, novemberben erre vonatkozóan a szerződés 136-os cikke értelmében a bizottság már javaslatokat terjesztett elő, az úgynevezett hatos csomagot. A Dán elnökség vezeti majd a több éves pénzügyi keretek tárgyalásait is, amely egyértelműen a növekedés, munkahelyteremtés mozgatója lesz a következő években Európában. Nem lesznek egyszerűek a jelenlegi légkör miatt a tárgyalások, de kiegyensúlyozottak a javaslatok, ambiciózusak és ugyanakkor reálisak. Biztos vagyok abban, hogy támogatni fogják a bizottság erőfeszítéseit a költségvetés egyszerűsítése érdekében, hogy minden egyes eurót konkrét, kézzelfogható eredmények érdekében valósíthassuk meg az európai állampolgárok javára. Hadd mondjak néhány szót a nyitott és európai biztonságos Európáról. Európa ma egészen más pozícióban van, mint tíz évvel ezelőtt, akkor, amikor Dánia volt szintén utoljára a soros elnök. Országom miniszterelnökként akkor az Európai Tanácsban részt vettem Kopenhágai ülésen. Dánia akkor a tárgyalásokban tíz új tagállam csatlakozását határozta és jelentette ki, és jelezte, hogy milyen kötelezett a nyitottság iránt. A bizottság támogatja, és azt, hogy Európa hangja erősödjön globális szintéren, és a főképviselő szerepe is, és a, a külügyi akciószolgálati egyaránt. Kulcsfontosságú szerepeket kell járni, játszani a, a Rio plusz 20 tárgyalásokon, a fenntartható fejlődés kérdéseiben üdvözöljük az elnökség szándékát, hogy a Schengeni megállapodást is egyes erősíteni kívánja. kimondottan aláhúzom, milyen nagyra értékelem, hogy az miniszterelnök asszony és az új Dán kormány teljes mértékben tiszteletben kívánja tartani az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogot. Befejezésként miniszterelnök asszony engedje meg, hogy kijelentsem, kihívásokkal terhes időkben, mint a jelenlegi, biztos vagyok abban, hogy Európa élvezni fogja Dánia progresszív és innovatív hozzáállását minden korábbinál nagyobb mértékben. Óriásiak a kihívások, kiterjedt a program, de a megfelelő felelősségteljes hozzáállással és a több intézmény támogatásával biztos vagyok, hogy a Dán elnökség célba jut. Miniszterelnök asszony, sok sikert kívánok, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Barroso úr. Megnyitom az eszmecserét. Először József Dól kollega kap öt percet a néppárt nevében. Tisztelt elnök úr, tanács tisztelt soros elnöke, kedves kollégák! aki az EU elnöki tisztét betölti, annak nincs könnyű feladata. De e, miután nagyon jó iskolát jártunk ki, és e, a miniszterelnök asszony is parlamenti képviselő volt, biztos, hogy meg tud felelni ennek a feladatnak e, elnök asszony, teljesen egyetértek azzal a három prioritással, amelyet megnevezett, felelősség, dinamizmus, zöld Európa, biztonság, ezekkel egyetértünk. Mindenki tudja, hogy a soros elnökségek nem teljesen saját maguk választják meg a munkaprogramjukat, és az aktuális események mindig befolyásolják a programjukat. Kérem, hogy nem technikai, hanem sokkal inkább politikai elnökségként működjön majd, hiszen nagyon sok minden forog kockán valamennyiünk számára. Ezért felhívom az ön elnökségét arra, hogy működjön együtt szorosan az Európai Parlamenttel, amelyet ön nagyon jól ismer. És az ön kormányának is azt kívánom, hogy gyorsan dolgozzon, de nem felületesen. Ön nagyon jól tudja, hogy a parlament, az Európai Parlament hogyan működik. Egyetértek azzal, hogy nagyon figyeljünk oda, hogy a piacokon mi történik, de a gyors munka nem vállalt a demokrácia és a transferencia kárára. Biztos vagyok abban, hogy az önök soros elnöksége alatt a parlament és eh, a bizottság eh, együttműködésével nagyon felelősségteljes munkát fog végezni. A politikai döntéshozóknak nem az a feladata, hogy eh, leegyszerűsítsék a dolgokat, de nagyon lényeges az aktivitás. Eltérő nézet esetek vannak a házban is a sok kérdésről, és én azt kívánom, hogy a költségvetési, a következő hosszú távú költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokon két fontos alapelvet védjenek majd meg. Az egyik a költségvetési fiskális szempontból is a stabilitás őrzése, és mindenek előtt a közösségi módszer alkalmazása és előtérbe helyezése. Az EPP frakció nagyon hálás lenne önnek, hogyha elérné azt, hogy a pénzügyi terv, a hosszú távú pénzügyi tervvel kapcsolatos első eh, tárgyalások nagy lendülettel induljanak meg. Itt eh, bátorságra is szükség van. Fontos, hogy a pénzügyeket rendbe tegyük, eh, és ez elsődleges feladat. De nem szabad szem előtt éveszteni azt a döntő vitát, ami zajlik Európában, és mindenek előtt a 2014-2020-as költségvetésről kell majd döntenünk a tárgyalások során. Itt az euróválság közepette nagyon fontos megemlítenünk azt is, eh, hogy eh, minden eh, cent számít, amit a fejlődésre, a növekedésre tudunk fordítani. Nagyon egészséges alapokon indul majd a munka, ne legyenek tabuk, a Dán elnökség munkája kapcsán biztos a nagy projektek is folytatódni fognak megfelelő hatékonysággal, és hogyha minden mindezt teljesíti, akkor ez feljogosítja önt arra, hogy számíthat arra, hogy nagy köszönetet mondunk majd önnek az elnökség végén. Számítok az ön bátorságára is, miniszterelnök asszony. A kisebb országok általában nagyon-nagyon jól teljesítenek, amikor elnökök. Nagyon fontos az, hogy bár az ön országa kivételt kért, és derogációt kért sok közösségi jogszabály alól, azért feladata lesz önnek most az, hogy meggyőzze a tagállamokat a több konvergencia és a több Európa fontosságáról, és így ezek az üzenetek eljutnak a polgárokhoz. És sok sikert kívánok a következő hat hónapra önnek. Köszönöm szépen, Dól kollega. Most az SSD frakció nevében Svoboda eh, a szó, akinek ezúton is gratulálok ahhoz, hogy megválasztották a Szociáldemokrata frakció vezetőjévé. 5 perc és 30 másodperc áll a rendelkezésére, Szoboda úr. Köszönöm, elnök úr. Hát és én is gratulálok most hivatalosan önnek. Eh, tudom, hogy ön mennyire toleráns a hozzászólási idő tekintetében. Ezt örökelte az elnökétől. Ezt is eh, köszönöm önnek. Elnök úr, tisztelt miniszterelnök asszony, bizottság, tisztelt elnöke. Most Európában nagyon nehéz időközepette beszélgetünk, vitatkozunk. Azt hiszem, hogy sokan, akik döntő szerepet játszanak, nem ülnek most itt a pénzpiacok, a hitelminősítők, bankok, de a pénzügyi piacok fejlődése és a e, hitelminősítők tevékenysége kapcsán azt kell mondanunk, hogy ők kihasználják Európa gyengességét, e, és minden erőfeszítést kell tennünk a megoldás megtalálása érdekében. Ja, nap mint nap bizonyítani kell a hitelminősítőknek azt, hogy jól teljesítünk, és hogyha nincsenek közös megoldások, hát akkor e, ők játsz, végzik majd a, játszák a játékukat, és nem nem mi. Tisztelt miniszterelnök asszony nagyon helyesen aláhúzta a közösségi módszer fontosságát, és ugyanúgy helyesen kiemelte azt, hogy az egyoldalú politizálástól el, el kell térnünk. A hitelminősítők is világosá tettek, az egy, egyoldalú, egysíkú megszorítási politika nem elég jó ahhoz, hogy rendbe tegyük a költségvetéseket. És a Financial Times kihang, kihangsúlyozom, hogy a Financial Times nem egy baloldali lap, a következőt írja a fiskális megállapodás konklúziója tulajdonképpen egy irreleváns destrukció, irrelevant distraction. Hát ezen gondolkozzunk el. Itt vannak a szociális problémák, amelyek ennek az irreleváns destrukciónak a következményei. Ön is említette. Nézzük Romániára. Mi történik ott? ami ott történik, az ellentmond minden olyan megszorítási politikának, amely nem szociális. Persze fontos a takarékoskodás, de nem szabad, hogy ez a legszegényebbek kárára történjen, és most pontosan ez történik Romániában. És mindenkit szeretnék felhívni arra, hogy térjünk vissza Európában a szociális állam stabilizálához. A szociális állam nélkül a költségvetési problémákat se tudjuk rendbe tenni. Én nem a szükséges reformok ellen akarok szólni, de az ellen felemelem a hangom, hogy a szociális állam alapfundamentumát kérdőjelezzük meg. Ennek eredménye szociális feszültség lesz, a polgári jogok masszív korlátozása, ugye majd egyre több lesz a rendőr az utcán, ami Bukarestben és más városokban országokban ma történik, az tényleg el kell, hogy gondolkoztasson minket. Ön említett az oktatást is. Ott is hasonló a helyzet. Ugye nem eh, régiben elmondtuk a Lisszaboni szerződésben, és rögzítettük, hogy a legversenyképesebb régióvá kell válnunk az oktatás, a tudomány, a kutatás alapján. És mit látunk ma? csökkentjük a forrásokat ezeken a területeken, és ez rendkívül káros. És hogyha a jövő generációkról beszélt ön, miniszterelnök asszony, nos, a programjában helyesen rámutatott arra, hogy dolgozó Európára van szükség, de hát egyre nő a munkanélküliség Európában, és igen, az én frakcióm szeretné, hogyha Európában minél többen dolgoznának, ez csatlakozunk az ön hozzáállásához. De világosság szeretném tenni azt és hogyha az össze kell kapcsolnunk az ökológiát, a gazdaságot, a foglalkoztatás politikát, a környezetvédelmet, nem szabad ellentétet teremteni ezek között. És még akkor is, hogyha a szakszervezetek azért küldenek, küzdenek, hogy legyenek új munkahelyek, és ugyanakkor kell óvni a környezetet is, akkor beszéltünk fenntartható fejlőségről. Sok sikert kívánok a Dán elnökségnek. Ön beszélt az energiahatékonyságról, és igen, ez is egy olyan szívügyünk, ez is energiahatékonyságot növelni kell, nagyon sok jó példa van már, ezeket csak eh, követnünk kell. És azt hiszem, a leglényegesebb az, hogy ismét lehessünk büszkék, Európára megint büszkék kell, hogy lehessünk. Hogyha Amerikába, vagy Kínába, vagy bárhova megyünk, akkor ott mindig a problémánkról, problémáinkról beszéltek. Tíz év ez még más volt, és remélem, hogy a Dán elnökség megint más lesz, lesz a helyzet, és valamennyien büszkék lehetünk Európába. Végül még egy megjegyzés, nem szeretném tudatlan próbára tenni az új elnökünk türelmét, de azért még egy utolsó megjegyzésre talán van idő. A frakcióban Szerintem példamutató, pozitív értelemben egy nagyon példamutató vita folyt az én megválasztásom előtt, és szeretnék most hivatalosan is Steve Newsnak és Katin Altnának köszönetet mondani. Mi zár, együtt határozottan, elkötelezetten partnerként fogunk dolgozni itt a házban, az Európai Bizottsággal. Más az elképzelésünk Európáról talán, ökológiai, szociális, igazság országos Európában gondolkozunk, és majd délután erről szó lesz demokratikus Európáról. Minden eh, képviselő számára ez nagyon fontos kell, hogy legyen, és a versenyképesség növelésén is dolgozunk. Még egyszer, elnök úr, önnek is, és mindenek előtt az összes eh, új alelnöknek szeretnék gratulálni. Szerintem eh, nagyon jó elnökség állt fel a parlamentben. Herzlichen Dank, Herr Svoboda. Köszönöm szépen, Szoboda úr. Most pedig a liberálisok és demokraták az ALDE frakciának képviseletében Kiefer Hosszatté a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök asszony, önnek tulajdonképpen egy prioritása van, ez pedig az, hogy két válságból is megtaláljuk a kivezető utat. Jelenleg ugye az egyik válság az euróválság, a másik pedig az európai értékekkel kapcsolatos válság. És azt hiszem, egy dolog teljesen világos. Azok a félszívetett intézkedések, amelyek az első elmúlt két évben eh, történtek, nem működtek és Merkel és Sárközi kétoldalú megbeszélései sem működtek. Ez 24 órát tudták csak megnyugtatni a piacokat, aztán mire újra indult. És ez már elhangzott itt is, az elmúlt napokban a Standard Poor döntését minden európai vezető megtámadta, vagy inkább azt mondanám, hogy a legtöbb európai vezető megtámadta. Azt kell, hogy mondjam, én sem vagyok nagy-nagy híve az hitelminősítőknek, de tényleg azt hiszem, kedves kollégák, hogy ahelyett, hogy panaszkodnánk, károsz, róluk károsztatnánk őket, szerintem az európai vezetők jobban tennék, ha elolvasnák a jelentéseiket és az abban lévő üzenetet ugyanis amit mondanak, az tulajdonképpen igaz. Én csalódtam, hogy Barnier úr és Rén úr is, és mások is így jártak el, ugyanis hogyha elolvassák, hogy mit mond a Sanderson fúr, az igaz. Eh, politikai bátorság és egység hiánya Európában a legnagyobb probléma jelenleg. Azután leírják, hogy eh, a válságot eh, lehet értelmezni, ez nem pénzügyi és csak költségvetési válság, hanem költségvetési kereskedelmi egyensúlytalanság válsága is. Ezért segíteni kell azoknak az országoknak, akik csökkentik a, visszafogják a kiadásokat, hogy ők is esélyt kapjanak valamilyen növekedésre. Igen, köszönöm köszönöm a támogatást, de a Poor-t idéztem. Igen, igazuk van abban, hogy a válság még messze nem ért véget, és fenntartható megoldásra van szükség. És legyünk már őszinték ezzel kapcsolatban. Ez a megoldás jelenleg nincs itt előttünk az asztalon, stabilitásra van szükségünk, közös eurókötvényekre. Hívjuk ezt a stabilitási kötvénynek, vagy akár, hogy a német javaslat is nagyon jó az elnevezésre, de hogyha azt akarjuk, hogy véget érjen a válság, akkor ezt most meg kell lépnünk. És ez nem az én véleményem, vagy a mi véleményünk, csak hanem ez az olasz miniszterelnök üzenete is a Financial Times-ban, hogy azt mondja, hogy nem panaszkozom a leminősítésen, az igazi probléma az, hogy folyamatosan gyenge a politika az európai szinten. Ezt mondta Maria Monti a Financial Times-ban. És ő akkor még azt is mondja, hogy nem arra van szükségem, hogy itt egy vállamra egy, újabb, egy paktumot mer kell kidolgoznom, hanem euró kötvényekre van szükség. Valóban nincs más megoldás olaszok számára, akik most 6 és 7 százalék kamatot fizetnek a kötvényeikre. Csak akkor tudnak keveredni a válságból, hogyha persze folytatják a takarékoskodást, de hogyha csökken a kamat, ez a, az is az euró euró kötvények piacán alacsonyabb kamattal, 6-7%-nál alacsonyabb kamattal jutnak forrásokhoz. De nem mondhatjuk azt Montinak, hogy persze, remek, folytass csak a megszorítási programot, és ugyanakkor megmarad a 6-7%-os kamatteher. A másik dolog, miniszterelnök hogy még egy válsággal is foglalkoznia kell, az értékeinkkel az összefüggő váltással. Nem csak Magyarországról beszélek, nézzünk oda is, hogy Romániában mi történik. Az Európai Bizottság már szerződésszegés miatt eljárásokat indított. Remélem, hogy itt az Európai Parlamentben meg lesz a többség ahhoz, hogy a hetedik cikk alapján is elindulhasson az eljárás. De a kérdésem, és ez lesz az utolsó kérdésem, Pitella úr, önnek is gratulálok egyébként, most akkor ad egy kis kicsivel több időt, ugye, miután gratuláltam. Nyilvánvaló. Igen, az olaszok ezt így szokták csinálni, persze. Tehát a kérdésem nagyon világos, szöntetítélet kérdésem. Az Európai Bizottság elindította a szerződés szegés miatti eljárást, nekünk el kéne indítani a hetedik cikk alapján az eljárást. Mit csinál a tanács majd a következő napokban? Ezt eh, kérdezem, hogy a következő Európai Tanács rendjére tűzték ezt a kérdést. Azt hiszem, hiba lenne, hogyha nem tennék meg. Európa lényege nem csak a pénz, az euró, hanem a szabadság és az értékeink. Grazie, grazie, onorevole Verhofstadt. Köszönöm szépen Verhofstadt eh, úrnak, és mindenkinek jó napot kívánok én is azt kérdezem Ferhofstadt úrtól, hogy Gágáni úr kérdésére hajlandó-e válaszolni a spontán hozzászólások során, vagy jó, ha nem, akkor folytassuk a vitát. Rebek a asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, miniszterelnök asszony, igen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt üdvözölhetem Önt. Tudják, hogy jó híre megelőzte önt. Különösen az én frakciómban, hiszen a dániai vörös-vörös-zöld kormányt képviseli. Óriási elvárásaink vannak, nem csak az ön politikai háttere miatt, és az igen friss újrakezdés miatt Dániában, hanem azért is, mert a skandináv női határozottsággal új erőt hozhat az akut európai konfrontációba. El tudom képzelni, hogy bájos, józan politikai odaadása, ami már Kopenhágában feltűnt, eszköz lesz arra, hogy új kihívásokat is támaszon Németországban az ottani női politikai jelenlétel szemben. A szerződés, amelyeket a legutóbbi úgynevezett válságcsúcs óta tárgyalunk, azokat a kérdéseket újra meg kell kritikusan vizsgálni. A szerződés nem csak kerülő út a válságpolitikában, hanem a szerződés az európai demokrácia számára elfogadhatatlan, nem csak az európai parlamentet zárja, zárja ki, hanem a nemzeti parlamenteket is illetve nem vonja be őket megfelelően, és ez elfogadhatatlan. Én is úgy vélem, hogy például az eurócsúcs, amelyet nem hivatalosan fognak a jövőben megtartani, ez is Dánia szempontjából nehézkesnek tekinthető, hiszen az erőviszonyokat a tanácson belül nem megfelelő módon tolja el. Ennyit az igen nehézkes és súlyos szerződéses technikáról. A, demokra- a demokrácia kérdései úgy gondolom na, igen jelentősek az Európai Unió későbbi működése szempontjából. Tartalmát tekintve a szerződés joggal kritika tárgya, ahogy az előttem szólók is megtették, hiszen egyértelmű stabilitáció orientációját nem igaz, orientációját nem igazolta a válság, sőt, ez csak erősítette a válságot. Meg kell, hogy mondjam, minden plenáris ülésen újra meg újra meg kell, hogy állapítsuk, hogy mélyebben vagyunk a válságban, mint az, a legutóbbi csúcs előtt. A Világbank most is megállapította, hogy Európa rohan a válságba, és a világ többi részét is magával rántja. Meddig menjen ez még? Dán elnökségként programjában miniszterelnök asszony felvette néhány elemet abból, ami ígéri, hogy másként lehet eljárja. Kérem, tegye meg, de ne várja meg a, a tanácselnökség közepét. A beruházási programok, a gazdaság újraélesztése érdekében most kell, hogy elinduljanak. Az önök éghajlatvédelmi elképzelései, amit Koni Hildegárd kiválóan előkészített, az energiahatékonysági gondolatait, ezek valóban, ha megvalósítja, az Európai Unió munkahelyteremtésének motorjai lehetnek, de nem nincs ideje, amit tovább vesztegethetnek. Ami a pénzügyi pénzpiac szabályozás konstrukcióját illeti. Sok minden szó szólt ma már sok hozzászólás volt ma már ezzel kapcsolatban a redemption alapok, a pénzpiacok felépítése. Ha lehet az Európai Központi Bank szerepéről mondanék egy szót a vita kapcsán. Óriási probléma ez továbbra is. Probléma az, hogy nem tudjuk megvédeni a közös valutát eh, anélkül, hogy eh, az Európai Központi Bank eh, ne működjön határosan, vagy pedig, hogy a, a szociális alap ezt a fajta felhatalmazást a banknak ne adja meg. A minősítő intézmények erre térnek ki ügynökségek sem a tanácsnak, sem a, a fontos tagállamoknak még nem jutott gondolata arra, hogy levonja a következtetéseket. Igen, tisztelt volt kollégánk, igen, tisztelt miniszterelnök asszony, és igen, tisztelt tanácselnök asszony. Legyen jobb a munkája, mint az elődeié. Ne várjon. Most cselekedjen politikai meggyőződése alapján. Magyarország, amiről ma délután lesz a vita, kiváló példa arra, hogy a tanács és a bizottság hogyan hagyhat egy problémát eszkalálódni, hogyan beszél mellette el, és akinek ki kell ezért fizetnie, állni kell a számlát Magyarországon, az egészen más. Felelős a tanács és az elnökség is, a korábbi elnökség a jelenlegi magyar helyzetért. Köszönöm. Grazie, grazie, Arm. Köszönöm szépen Harms eh, asszonynak. Martin Kellenennek adom meg a szót. Uh, uh, Egy pillanat. Kellenen úr, elnézést, mondja az elnök. Úgy látom, kék kártya. asszonynak kész válaszolni rá, asszony, Igen, jó. Jól értettem, Harms asszony, hogy Magyarország az, aki hibás minden, mindazért, amit ön elmondott a beszédében? Igaz az, hogy Magyarországot kell vádoljuk a válságért és mindenért? Vagy igazából öm, hogyan kapcsolódik a magyar kérdés mindahhoz, amit mondott? Köszönöm ist ein Land mit erheblichen jelentős gazdasági problémák vannak. Orbán Viktor kormányának nincs kiútja a nehéz magyar gazdasági helyzetből, illetve nem talált, és ehelyett azt az utat választotta, hogy nemzeti soviniszta stratégiákat propagáljon Magyarországon és valósítson meg. És a gyengeségekből, a politika saját kormánya politikájának gyengeségeitől így terelje el a figyelmet. Én azt támogatom, hogy Magyarországokkal és minden más európai tagállammal a gazdasági problém, ahol problém, gazdasági problém probléma van, legyünk szolidárisak, de úgy gondolom, hogy a szolidaritás nem olyan érték, amelyet alakárt le lehet kérni az Európai Unióban. Az Európai Unióban az minden érték az egy időben érvényes, és nem csak a szolidaritás, a többit pedig, ahogy Orbán Viktor kormánya akarja most, azt el lehet felejteni. Köszönöm. Köszönöm, Kellenen úrnak adom meg a szót három percre. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is szeretettel üdvözölni Heletorning Schmidt asszonyt, és uh, nagyon uh, sok szeretettel gratulálok amiatt is, hogy a Kinik, Kinok család egyik tagja mégiscsak végül is miniszterelnökké válhatott, hanem is Nagy-Britanniában. Dánia történelmileg nagyon fontos partnerünk, és nagyon sokszor segített a Dán hadsereg országomnak, például legutóbb a líbiai nép megvédésé, megvédésében is. Ennek ezt nagyon-nagyon értékelem, és azt is üdvözlöm, hogy Dánia veszi át az elnökséget Európának egy ilyen nagyon nehéz időszakában, tulajdonképpen katasztrofális válság idejében. Nagyon köszönöm azt is, hogy ennyire őszintén beszélt. Azt szokták mondani, hogy a legbátrabb dolog a politikában, politikában pontosan az, hogyha valaki valaki igazat mond. Nagyon fontos a, annak a valós megítélése, hogy az a, pénz, a, a finansz, a, a tranzakciós adók milyen hatást gyakorolnának, katasztrofális hatást gyakorolnák Európára, és nagyon fontos megítélni, hogy tudjuk segíteni a legnagyobb gyengeségek megjavítását. Az legutóbbi tanácsülésen ezt nem történt meg, a megoldások helyett csak megint köldöknézegetés történt semmi hatékonyat nem tudtak produkálni. Ne felejts el, eh, miniszterelnök asszony, hogy két nagy válság van itt. Az eurózóna válsága az egyik legfontosabb, de a másik eh, az, hogy a az Európa nemzetközi gazdasági pozíciója veszélyben van, versenyképességünk globális szinten zuhan, egyre több régió megelőz minket, és engedjük, hogy a bürokrácia vegye át a hatalmat, és megakadályozza az innovációt. A 2020-as év felé menetelve, vagy sántikálva nagyon fontos a növekedési napirend kialakítása, nagyon fontos a belső piac fejlesztése és a gazdasági reformok, ezért a Dán elnökség prioritásaiból többet támogatunk. A többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban üdvözöljük azt, hogy az államháztartások konszolidációját nagyon fontosnak tartja. Nagyon fontos, hogy a jövőben jövőbe ne a múltat nézzük. Nagyon fontos a költséghatékonyság. A programnak ez a része tényleg helyes szerintünk is. Nagyon fontos, hogy minden tagállam reálisan és megszorító szemmel nézze meg a költségvetést, és hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat hatékonyan és észszerűen költsük el. Az is fontos, hogy a belső piac újraélesztését fontosnak tartja az elnökség, hiszen Európa a kereskedelem és a beruházás nyílt régiója. Nagyon fontos, hogy ez is fejlesz-e a növekedést Európában. Azonban a program többi része a 21. század sikertelen politikájának nyelvén beszél, több szabályzást kíván, felelős gazdaságról beszél, standardizációról beszél. Mindenkinek emlékeznie kell rá, hogy minél több szabályozást vezetünk be, annál nagyobb árat fizetünk, és nem csak mi, hanem konkrétan a fogyasztóink, akik magasabb árat kell, hogy fizessenek, és az európai munkavállalók, akik elveszthetik a munkájukat. Ennek a, a program erészeivel nem értünk együtt, abban egyetértünk, Eh, amit előtt, eh, először említettem, de az, eh, az úgy, érjük, úgy, úgy érezzük, hogy a, az elnökségnek nem kellene támogatniuk a pénzügyi tranzakciós adót. Minden esetre jó munkát kívánunk, sok szerencsét kívánunk az elnökségnek, és várjuk a velük folytatott együttműködést. Köszönöm, Kallanán úr. Következő felszólaló Szöndergárd három percre. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy a Dán elnökségnek és a Dán kormánynak gratulálok. Mégpedig azért, mert most telt el az első száznapos periódusuk a dániai hatalomátvétel után. Szeptemberben a választásokon Hele Torning Schmidt és szövetségeisei nagyon világos kérdést tettek föl a Dán lakosságnak a válságból befektetés útján kerüljünk ki, vagy spórolás, megtakarítás útján. Úgy tegyük ezt meg, hogy munkahelyeket teremtünk, vagy úgy, hogy munkanélküliséget generálunk. A Dán lakosság erre úgy válaszolt, hogy megválasztotta Helen Thorning Schmidtet miniszterelnökké. De ezek a kérdések, amelyeket, a, amelyeket Helle Thorning Schmidt tett fel a saját választási kampánya idején az Európai Uniónak ugyanúgy fontos kérdések, ugyanis az Európai Unió is a minden idők legmélyebb válságában van most. Csak Spanyolországban öt munkanélküli van, és ez több, mint a Dán összlakosság száma. Katasztrofális helyzetben vagyunk. Az Európai Uniós országok kétharmadában több mint 20%-os a munkanélküliség, Litvániában 30, Görögország 40, Spanyolország pedig 50%-os arányokkal küzd. Ezért nagy csalódás jelent számunkra, amikor az ember a Dán elnökségi programot olvassa, ugyanis ez teljesen olyan, mint hogyha Merközi írta volna, a befektetésről szóló gondolatok eltűntek belőle, és csak az maradt meg, hogy a válságból megtakarítások útján tudunk kilábalni. De őszintén szólva, van valaki, aki tényleg úgy gondolja, hogy a jelenlegi válságból ki tudunk úgy kerülni, hogy további csökkentések és, és, és további romlást követelünk? Görögországban először nem sikerült, aztán még egyszer megpróbáltuk őket kihúzni, akkor sem sikerült, harmadszorra is megpróbáltuk, és még mindig nem értük el a célunkat a Dán elnökség programja a Dolgozó Európa címet viseli, de az a politika, amely szerepel benne, az csak nagyobb fokú munkanélküliséghez fog vezetni. Ezért frakciónk szerint teljesen helytelen úton halad. Ezért azt szeretném mondani, az európai népeknek nincs szüksége arra, hogy az, e, hogy az Európai Unió még több, még több megszorítást diktáljon nekik. Nincs arra szükségek, hogy a közszolgáltatások még rosszabbak legyenek, és az bérek még tovább csökkenjenek. A népeknek, az embereknek munkahelyekre van szükségük, közös jólétünk javulására van szükségük, és a Dán elnökségnek hat hónapja van arra, hogy megmutassa, hogy az Dán elnökség a megoldás része, nem pedig a probléma okozója lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Közö, következő hozzászóló. Schmidt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekes volt egy ilyen igazi szerelmi történetet hallgatni az utóbbi fél órában. Helen Thorning Schmidt tényleg azt gondolja, hogy ő az a miniszterelnök, akit mindenki szeretne bürokrata akadémián eh, képezték ki Brüsszelben, Európai Parlamentben dolgozott, Helle csak úgy tudta megszerezni a hatalmat, hogy egy csomó hazugságot adott be a választóinak, és ez pontosan az a módszer, amellyel az Európai Unió is megalapult, és amely alapján működik, úgyhogy tényleg büszkék lehetünk rá nyilvánvalóan majd a bizottság is imádni fogja Hellek Torning Schmidtet, hiszen a bizottság pontosan azt testesíti meg, amely, amelyet Helle Torning Schmidt, hogy a nép által adoz, adományozott mandátum nélkül gyakorolja hatalmát, hiszen senki soha nem szavazott rá. Nagyon sok dán választó mérgelődik mostanában, és szívesen megváltoztatta volna a szavazatát, hogy legalább ne az EU legyen a, az ilyen tökéletes megfelelése a Dán kormánynak. Görögországban, Olaszországban marionett kormányt állítottak fel, ami meg minden, mind, mindent úgy csinál, ahogy önök akarják. Helletorning Schmidtől sem fognak semmiféle ellentmondást kapni, csak beleegyezést. Más nem is várhat el az ember. Hát én csak azt tudom mondani, hogy nagyon nagy kérésem lenne Helle Torning Schmidthez, mégpedig az, hogy jöjjön el Brüsszelbe, jöjjön el Strasbourgba, és minden idejét itt töltse az Európai Uniós körökben. Akkor legalább otthon a saját kormánya körében meg tudjuk akadályozni a káros tevékenységét. Itt viszont az Európai Unióban már sokkal kevesebbet áthat, mert az Európai Unió egy olyan jégtörő, amely amely megindult és akadály nélkül törtet tovább. Láttuk azt, hogy az Európai Paktumot már is leértékelték a hitelminősítő intézetek. Hát ebből is látszik, hogy körülbelül ott tartunk, mint amikor a Titanic már zátonyra fut és, és, és most ömöl, ömlik befelé a víz. Helle thorning Schmidt asszony itt ebben a helyzetben pontosan azokat a partnereket kapta, és azt az együttműködési keretet kapta, amelyre szüksége volt. Dániában arra volt szükség, hogy hazudjon annak érdekében, hogy egy ezüstálcán nyújtsák át önöknek a hatalmat. Hát ez egy valódi love story. Köszönöm szépen. Messerschmidt képviselő. Esetleg feltenni a fejhallgatót? kész arra, hogy Sinclair képviselő kérdését fogadja? Sinclair asszony, parancsoljon, öné a szó. Mr. President, I have a, a, a Köszönöm, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni kollégámnak, aki egy Dán képviselő. Az európai pénzügyi tranzakciós adóról a Dán miniszterelnök azt állította, hogy komoly előrelépést akarnak ezzel kapcsolatban tenni. Igaz az, hogy Magri Besteser Dán gazdasági miniszter ugye azt mondta, hogy több százezer állásba kerül ez, vagy inkább egyetérte a korábbi Dán külügyminiszterre, aki baromságnak nevezte ezt az adót? Köszönöm szépen, parancsoljon. Igen, nos, egyetértek azzal, hogy egy pénzügyi tranzakciós adó káros lenne az európai gazdaságra nézve, a munkavállalókra nézve és a versenyképességre nézve Európában, és egy, valamin, egy valaminek örülhetünk, ugyanis a politikusok Egyfelől ugye megoszlanak. Vannak azok, akik ezt támogatják, a szociáldemokrata frakció ezt támogatja, mások ellenzik, de igazából nem tudjuk, hogy a kormány mit gondol, és ez a legjobb dolog, amit elmondhatunk a Dán elnökséggel kapcsolatban. Köszönöm, mit képviselő. Most Madlener úr, a szó egy percben. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, helaas. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálatos számomra, hogy Tony Schmidt asszony jelenlétében ilyen vitát kell végre, ilyen vitát kell végighallgatnom, és ennyi semmit mondó szót kell elviselnem. Barroso úr azt mondta a Lisszaboni stratégiáról, hogy az Európai Unió így a legerősebb gazdasággá válik a világon, de hát mi történt Európában? Visszafejlődik a gazdaság, nagyon sokan elvesztették a munkájukat, és csak a politikusok tömik meg a zsebüket. Úgyhogy nagyon sürgősen szeretném elmondani Hollandia nevében, hogy nálunk nagyon komoly problémák vannak eddig úgy vélem, hogy nálunk működött a legjobb társadalmi rendszer, a legjobb szociális védőháló az egész világon, és az európai politikák mit tesznek? Azt teszik, hogy tönkreteszik ezt a remekül működő rendszert. Nálunk a migránsok befogadása is jól működött, de most az történik, hogy mindenki csak visszaél a mi egészségügyi és társadalombiztosítási rendszerünkkel. Egyszerűen tönkreteszik a remekül működő holland szociális hálót. Nekünk magunknak kell eldöntenünk, hogy a migránsok közül kiket fogadunk és kiket nem. Vannak olyanok, akik valóban szeretnének nálunk dolgozni, és őket fogadni kívánjuk. Köszönöm. Most pedig a többi beszédre főszólással jelentkezővel kezdjük. Bensted úr két percben. Köszönöm. Azzal szeretném kezdeni, hogy az európai parlamentben köszöntöm a Dán küldötteket, teljes mértékben támogatjuk őket. Hallottunk ma olyan hozzászólásokat, amelyek nem voltak nagyon kedvezőek, de szerintem a többség, az itt jelévő többség egyetért a Dán elnökség négy prioritásával. A mi feladatunk a gazdasági téren, a pénzügyi csomagtervel, a hatos csomagtervel, és természetesen a soron következő költségvetéssel igen fontos, és Dánia vezeti ezt a munkát a következő hat hónapban. Egész Európa tudja, hogy szeretne lépni, és éppen ezért olyan elnökséget szeretne, amely másképpen jár el, valami pluszhoz, még akkor is, hogyha vannak véleménykülönbségek. A gazdasági napirendel, programmal remélhetőleg foglalkozunk majd, de szeretnék szólni az energiáról. Remélem, hogy ott lesznek megoldások. 2011-ben 315 millió eurót használtak fel arra, hogy e, olajat vegyünk és importáljunk Európába. És ha megnézzük az energia hatékonyságot, nagyon sok pénzt meg lehetne takarítani. Sajnos ma azt látjuk, hogy az európai cégek, európai állampolgárok egyre inkább függnek Putyin úr által szállított gáztól és a közel-keletről importált olajtól. Hogyha egy erőteljes energiahatékonysági irányelvünk lesz, akkor sikerül a versenyképességet erősíteni az innovációval, és globális szereplők lehetünk a globális piacon. Valamint nagyon sok munkahelyet teremthetünk a szakmunkások számára és általában a munkaerő számára itt Európában, és erre van szükség. Ez olyan terület, ahol Európában Dániának most mindenképpen kezdeményeznie kell, tennie kell valamit a következő hat hónapban. Nem lesz ez könnyű, de nagyon sok sikert kívánok az elnökségnek, tartós eredményeket, zöld kutatásokat és zöld gazdaság megteremtését. Köszönöm, most pedig Jorgensen képviselő két és fél percben következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Tornik Schmidt miniszterelnöknek ezt a világos és ambiciózus elnökségi tervet. A négy cím, a dinamikus zöld Európa mindenképpen megfelelő útra terel bennünket megfelelő időben itt Európában. Nagyon sok európai állampolgár úgy érzi, hogy az EU kissé távol van tőle, és ami Strasbourgban és Brüsszelben történik, a számukra nem annyira világos, és nem is olyan fontos mindennapi életük számára. De a valóság az egészen más. Ebben az épületben hozott döntések nagyon jelentős következménnyel vannak az emberek életére Amsterdamtól Attanig, Ciprustól Kopenhágáig és amikor a felelős, dinamikus Európáról beszélünk, akkor itt arról van szó, hogy növekedést és munkahelyeket teremtsünk. De ezt olyan időszakban kell megtenni, amikor össze kell fognunk, össze kell tartanunk, és közben meg kell húznunk a nadrág szíjat. Bizony nehéz harc ez, de Schmidt úr másról beszélt, a tökéletes meccsről, szerelmi történetről, egyebek, és közben azok az országok, amelyeknek gondjaik vannak, saját maguk kell, hogy boldoguljanak, például Görögország volt az ő üzenete, de ezt nem tudjuk elérni, a javulást, hogyha nem tartunk össze. Zöld Európa, nem szabad a zöld kérdéseket elhanyagolni, de nem is teszünk így, még a válság ellenére sem, valamit teszünk a környezetért, a klímaváltozás megakadályozására. Itt van az energiahatékonyság, a CO2 kibocsátást 25%-kal akarjuk csökkenteni, és 20%-os energia megtakarítással is élhetünk, és tudjuk, hogy hány millió európainak, két millió európainak nincs munkahelye, és nekik kell munkahelyet teremteni. Ez változáshoz, és ezzel bizonyítjuk, hogy ha határokon átnyúlóan összetartunk, akkor pozitív fejlemények következnek be ami a határon túlnyúló bűnözést illeti, a terrorizmust, ez is félelmet és aggodalmat okoz, de ezt is együtt le tudjuk küzdeni távolba látó Európáról beszélünk, vagyis a jövő Európáról, úgyhogy ez az elnökségi program ebben minket segít. Köszönöm, Jörgensen úr. Elfogad egy kérdést Dartman képviselőtől, tessék. Jörgensen úr, eszébe jutott-e az, hogy a bizottság politikái egy olyan Európát hoznak létre, amelyben tömeges a munkanélküliség. és a tisztelt képviselőnek eszébe jutott, hogy az Európa Bizottság nem politikákat dolgoz ki, hanem javaslatokat tesz. Mi vagyunk azok, mi a képviselők, illetve az Európai Tanács elnöke persze szintén részt veszünk ebben a folyamatban, és úgy gondolom, hogyha pontosan azt tesszük, amit a Dán elnökség javasol, nevezetesen a növekedés mellett síkra szállni, gazdasági és szociális szempontból is ez fenntartható, akkor azt hiszem, hogy az európai polgárok életét mindenképpen megkönnyítjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk. Róde úr következik két percben. Tisztelt miniszterelnök asszony, köszöntöm itt, ahol minden elkezdődött ugye ön számára, és engedje meg, engedjék meg, hogy angolul szóljak hozzá, mert gratulálni szeretnék neki és kormányának. Legutóbb ugye a plenáris ülésen amikor Reding asszonyt dicsértem, akkor ezt bírálatként fordították. Itt én most arra törekszem, hogy elkerüljek mindenfajta félreértést, hiszen ez az üzenet a tisztelt háznak is szól. Három dolog miatt szeretnék gratulálni a Dán elnökségnek. Egyfelől azért, mert meghallgatták ezt a tisztelt házat, amikor a prioritásaikat felvázolták. Ez pedig az elnökségi programot nagyra törővé tette, ugyanakkor gyakorlatias is maradt. Jelzi, hogy egyértelműen megértették az önök szerepüket, mint tisztességes bróker. Önök és a miniszterek elvégezték a házi feladataikat, nagyon szorgalmasak voltak, ugyanis előzetes párbeszédbe is bocsátkoztak a parlamenttel, ezért köszönettel tartozunk, és minden bizonyja megkapják majd azt a támogatást, amelyet ma kérnek. De még mielőtt a miniszterelnök asszonynak esetleg a fejébe szállna ez a sok dicséret, azért szeretnék néhány bírálatot is, illetve kérdést megfogalmazni. Hogyan kívánja az új kormányközi megállapodásokat kezelni, és Európa egységének felborulását elkerülni? És mi az, áll, mi az álláspontjuk a Tobin adóval kapcsolatban, ami a bizottság legutóbbi adatai szerint 130 ezer munkahelybe kerülhet. És végezetül jelen pillanatban a család egyesítési szabályokat vitatjuk meg a bizottság zöld könyve alapján. Most, hogy a parlament elnöke Schulz úr korábbi bírálatait a 24 éves szabályzata kapcsolatban visszavonta, ön úgy értékeli-e ezt, hogy elkezdődhet egy új Európa szerte érvényes szabályozás. Ezek lennének a kérdéseim, és nagyon sok sikert kívánok az elnökség munkájához. Köszönöm szépen. Róde úr, hajlandó-e elfogadni Okenyen képviselőtől egy kérdést? Esetleg a feltenni a fejhallgatót ha megkérhetném. Igen. Késze arra tehát, hogy Okonyi asszonytól elfogadjon egy kérdést. Rendben. Sajnálom, félreértésre került sor ő ugyanis nem akart kérdést feltenni, hanem a Catch the Eye-ra jelentkezett. Hát akkor ezt tisztáztuk, rendben, akkor most Turunen asszonyi a szó egy percben. Tisztelt Hello Torning Schmidt, tisztelt miniszterelnök asszony, köszönöm szépen a zöld frakció nevében a kitűnő beszédét. Valóban biztató, hogy Európa élén most egy erős vízióval rendelkező politikus áll. Most valóban friss szélre van szükségünk Európában, és te minden bizonyal ezt tudod nyújtani nekünk. Számomra fontos, hogy a Dán elnökség határozottan prioritásként kezeli az európai válság megoldását a zöld növekedés, a fenntartható növekedés, illetve új zöld munkahelyek megteremtése. Ez az, ami döntő fontosságú, erre van szükség Európa szerte a több millió munkanélkülinek hiszen a válság őket sújtja a leginkább, és nagyon örülök annak, hogy a nemzedékek közti szerződést is megemlítette. A Dán elnökség többet tehet majd, és gondoskodhat arról, hogy sikerüljön a felére csökkentenünk a fiatalok körében a munkanélküliséget. Ahogyan ezt a 2020-as stratégiával kapcsolatban is megfogalmaztuk, garantálni kell a munkahelyeket és a válságból kilábalni, ez mindannyiunk számára rendkívül fontos. Éppen ezért nagyon fontos az is, hogy a kurtítások önmagukban nem járulnak hozzá a válság megoldásához. Most pedig pontosan az a fontos, hogy új életet vigyünk a gazdaságba, új munkahelyeket teremtsünk, és méltányos megoldásokat kell felkínálnunk. Örülök annak, hogy a Dán elnökség felvállalta ezen feladatokat. Köszönöm szépen. Rosbach asszonynak adok szót. Két percben parancsoljon. Köszönöm a szót. A Dán elnökségnek nagyon komoly kihívásokkal kell megküzdenie az elkövetkezendő fél évben. A Dán elnökség elmondta, hogy mindenképpen prioritásnak kezeli az Európai Unió energiafogyasztását. Ez különböző jellegű kihívás tagállamról tagállamra, de mindenképpen Európa szinten foglalkoznunk kell ezzel. Az új energiák felhasználása mindenképpen fontos, és nem lesz elég a napenergia és a vízenergia. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk a gazdasági válság miatt, ez igen negatívan érinti Európa polgárait, akiket már így is nagyon komolyan sújt a munkanélküliség. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk tehát, és nem tudunk ezen segíteni, hogyha nem koncentrálunk a KKV-kre. A KKV különösen nehéz helyzetben vannak a jelenlegi gazdasági helyzetben. Mint ahogy a Danákség is elmondta, a gazdasági fejlődést fel kell lendíteni, és ehhez a KKV-k fellendítésére is szükség van. Azokra a problémákra kell koncentrálnunk, amelyek a polgárokat érintik, a bürokráciát csökkenteni kell, és az időt arra kell felhasználni, hogy valódi eredményeket érjünk el, megerősítsük a belső piacot, és javítsuk a gazdasági fejlődést. További fontos téma a halászati politika és a mezőgazdasági politikák megváltoztatása, felülvizsgálata, reformja. Tudom, hogy ezek is napirenden szerepelnek. Minden tagállam számára komoly megszorításokra van szükség, és nagyon jó lenne, hogyha a gazdasági politikák, a mezőgazdasági és halászati politikák költségvetési csökkenését valamilyen módon szabályozni tudnánk. Az európai intézmények nagyon sokba kerülnek az európai polgároknak, és meg kell állítanunk, hogy olyan politikákat és projekteket finanszírozzunk, amelyek nem segítik az európai polgárok életét. A polgároknak vissza kell nyerniük a bizalmukat Európában és az európai közös jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Murphy úrnak adok szót egy percre. Köszönöm szépen. Most már négy év tapasztalatunk van, hogy mennyire nehéz helyzetben vagyunk itt Európában, és hogyan próbáljuk ezt a helyzetet megoldani. Hát a kudarcot láthatjuk, csak Görögországot, Írországot, Portugáliát kell megnézni, milliók élnek nyomorban, nagyon sokan egyszerűen a gyermekeiket sem tudják megfelelőképpen táplálni. Úgyhogy, ha megnézzük Európát, akkor a 2012-es évben is csak visszalépést várhatunk. Elmondta Dán elnökség is, és Barozó úr is, hogy növekedésről kell beszélnünk. Csak hogy a business as usual mostanában nem a növekedést jelenti, úgyhogy sokkal jobban oda kellene figyelnünk azokra a programokra, amelyek a gazdasági kormányzásra vonatkoznak. A gazdasági kormányzás tulajdonképpen csak intézményesíti a jelenlegi válságos helyzetet, és nem is jelent további demokráciát sokkal jobb eredményekre és más eredményekre van szükségünk. Mert hogyan működik ez az Európai Unió? Most teljesen eszetlenül működik itt minden, senki sem kormányoz megfelelőképpen, és senki sem segíti a keményen dolgozó európai polgárokat. Azt kérjük Dániától is, és a bizottságtól is, hogy állítsák meg azt, hogy ezt a nehéz helyzetet itt intézményesítjük, hogy elvesszük az írektől azt a politikai jogot, hogy szabadon szavazhassanak és elmondhassák a véleményüket egy népszavazáson az Európai Unióval kapcsolatban, és senki se fenyegesse itt Írországot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cavella képviselő egy percben. Köszönöm. A miniszter, miniszterelnöknek a lehető legnagyobb sikert szeretném kívánni a következő hat hónapra. Ami a specifikus javaslatokat teszi, ezekről hallottunk, céljuk az, hogy a már meglévő gazdaság vagy bizottsági politikán javítani sikerüljön. Talán az európai elnökség a következő időszakban kezdeményezhetné azt, hogy lassulomba venni az összes létező energiaforrást itt Európában. Tudnunk kell, hogy az EU-nak milyen energiaforrások állnak rendelkezésére, és milyen befektetések azok, amelyek nem reálisak. Például ott vannak a napelem berendezések olyan országokban, ahol nincsen napsütés, vagy legalábbis nagyon kevés. Az energiaforrásokat regisztrálni, lassanba venni szükséges. A másik a munkanélküliség. Tegnap a Wall Street Journal megjelentetett egy cikket az agyelszívásról az EU-ban, nagyon sok tömegesen hagyják el a munkavállalók Európát. Meg kell nézni, hogy ez milyen változásokat hoz az EU munkavállalóinak összetételére, tehát a munkanélküliség és az energia biztosítása két fő pont. Klász képviselő következik. Miniszterelnök asszony, remélem, hogy ön tudja, hogy Európában nagyon sok személy számára reménykeltett az ön beszéde, az önök országa azon ritka, kevés országok közé tartozik az EU-ban, amely bátor intézkedéseket fogadott el azért, hogy kézben tartsa a bevándorlást, és ezt nem könnyen fogadták el az EU-ban. Az önök országa a képregény vagy karikatúra válság után igen bátor lépéseket tett a szólásszabadság és az iszlám intolerancia ellen. Miniszterelnök asszony, remélem, hogy meg fogja védeni a tagállamok azon jogát, hogy saját menedékpolitikával rendelkezzenek, mert ma nincs igazán kontroll a külső határokon, és Schengeni és euró válságunk van egy időben. Köszönöm, most pedig Langen képviselő kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a Dán miniszterelnöknek gratulálni az Európa politika szempontjából baráti programjához. Ez számunkra egy újdonság, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy aktív támogatást nyújtsunk ehhez. Egyrészt, ami a különböző intézkedések megvalósítását illeti, mint például a pénzügyi piacok szabályozása, valamint azon erőfeszítéseikhez is, hogy a kormányközi módszer ne legyen sikeres, hanem a közösségi módszert kell sikerre venni, hiszen ön is hangsúlyozta, hogy az európai politikának ez kell legyen a mércéje. Mi az ön oldalán állunk, hogyha ezt a kezdeményezést valóra kívánja váltani, és még valamit szeretnék ezt hozzátenni a, szeretném, hogy Dániát vezesse ki az európa szkeptikusok sarkából önnek megvan az esélye, hogy nem csak az eurót stabilizálja, hanem ezt az eddigi Dán módszert, ezt az eddigi Dán véleményt megváltoztassa, hogy az euró felé közeledjen az ország. És hadd egészítsem ezt ki még valamivel az önök programját, mi támogatjuk, de többször olvastam az előzetes bejelentéseknél, hogy szeretnének közeledni Törökország felé, egy lépést tenni Törökország irányába. Ezt ma nem említette. Kérem, miniszterelnök asszony, tegye meg azt a szívességet nekünk, hogy a féléves elnökség során győzze meg Törökországot arról, hogy a soron következő elnökség Ciprus irányába blokkoló magatartásával hagyjon fel. Ez egy komoly előrelépés lenne, mert hogyha Törökország továbbra is blokkolni kívánja Ciprust, akkor végeredményben a soros elnökség mérlegvonásánál azt kell mondja majd, hogy ebben a kérdésben lehet, hogy nem sikerült teljes mértékben valóra váltaniuk ezt a feladatot. Tehát kérném foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és mi támogatjuk Önt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Langen úr. Most Claude Moraes következik egy percben. Miniszterelnök asszony, tisztelt Helle, köszöntöm itt a parlamentben és engedje meg, hogy először is azt mondjam, hogy a gazdasági válság eh, Köszöntöm, Hele. A bizottságban több eh, alkalommal ő mellett ültem, és eh, tudom, hogy mennyire elkötelezett. Említette, hogy a gazdasági válság áll a figyelem középpontjában, de tudom, hogy ön és a csapata nagyon korán eljött ide a parlamentbe, és szervezett módon kívánta megközelíteni a bel és, a bel és igazságügy kérdését, nem vonakodott tehát ezen kérdések megközelítés elől. Mind nehéz időkkel nézünk most szembe. Ön tehát ahelyett, hogy félénken közelítette volna ezt meg, megközelítette a kérdéseket, és a figyelmét, az elnökség figyelmét a Schengeni kérdésekre összpontosította, például ez a közösség egyik építőköve, a közös menekültügyi csomagra összpontosított, ezt a menekültügyi csomagot hosszú ideig blokkolták, akadályozták menetelét, de önök előrelépést érhetnek el. Aztán például ott vannak a magyarországi, a magyarországi helyzet. Szeretnénk, hogy lépést tesz az elnöksége tekintetben, hiszen az értékek szempontjából is egy közösséget képezünk, de persze a gazdasági kérdések központi fontosságúak. Köszönöm szépen, Moraes úr. Most Lambsdorff úr következik. Tisztelt miniszterelnök asszony, azzal szeretném kezdeni, hogy először is köszönetet mondok önnek. Miután egy kék kártya, elnézést, akkor várok. Uh, onorevole Moraes, vuole ricevere... Moraes képviselő úr. Moraes úr, ha egyetért, akkor kivételesen egy második kérdést is elfogadunk. Ön azt mondta, Morales úr, hogy azt szeretnénk, hogyha a Dán elnökség a magyar kérdéssel hatékonyan foglalkozna, és sürgősen, stb. Mi jelent az, hogy mi, Morales úr? Hány százaléka az ön választókerületének szeretné az, hogy az elnökség most a magyar kérdéssel foglalkozna, amikor olyan mélyreható válság van Európában, olyan magas a munkanélküliség, olyan nagy a szegénység, az európai választókerületeknek hány százaléka szeretne ön szerint foglalkozni az adatvédelmi ombudsmannal, vagy a bírák nyugdíjazási korhatárával Magyarországon. Én azt mondtam, hogy a gazdasági válság központi az EU állampolgárok számára központi kérdés. A Dán elnökség erre odafigyel. Hát most kaptam egy kérdést Magyarországról. Az értékekről van szó, és az elnökségnek, a parlamenttel, a tanácsal a bizottsággal, foglalkoznia kell olyan kérdésekkel, amelyek aggodalmat okoznak. Az én országom számára az alap értékek fontosak, nem a magyar népről van szó, hanem a magyar kormány politikájáról, vagy bármely kormány politikájáról, ezzel foglalkozni kell, hogyha az alapjogokról van szó. Erre oda kell figyelnünk, de természetesen ez nem csak az egyetlen kérdés, ami most fontos ezen ház számára elnök. Alexander Lambert Lansdor következik két percben. Köszönöm, elnök úr, ez a második nekifutásom akkor. Tehát először is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondjak eh, a miniszterelnök asszonynak, hiszen a miután a hatalomra jutott, az, az ötlete támad, hogy felfüggesse Németország és Dánia, valamint Dánia és Svédország közti határellenőrzések, ezeket ismét bevezette. Nos, mi nyugodt, nyitott Európát akarunk, és ez a határellenőrzések felfüggesztése jó döntés volt a határ mentén élőknek is, ez egy helyes intézkedés volt. A második megjegyzésem pedig, és ezzel csatlakozom Werner Langenhöz, Kérném, hogy a közösségi módszert védje, hiszen tapasztalhattuk már, hogy mi történik akkor, hogyha visszaesünk a 19. század kormányközi módszereibe és az azzal kapcsolatos attitűdökhöz. Hallottuk, hogy ugye Szárközi úr mit mondott ezzel kapcsolatban, mi történik, hogyha a kormányközi módszer válik predominánsá. Azt hiszem, hogy ez is amellett szól, hogy a közösségi módszert válasszuk. Említette az elnökség prioritásaival kapcsolatban, hogy az Európai Uniót szeretné, ha egységesen lépne fel a külvilággal szemben. Hasznosnak tartom, hogy az elnökség használja ki ezt a lehetőséget, hogy tényleg megvittassa, hogy az európai védelmi és biztonsági politikával kapcsolatos optautját fenntartja-e, hiszen elég figyelemre méltó, hogy az Európai Védelmi Ügynökségben mindenki részt vesz, kivéve Dánia. Tehát jó lenne, hogyha ezt a kérdést megközelíteni, és a a hetes eljárás értelmében a zöldekkel és a liberálisokkal együtt valóban szeretnénk eljárást kezdeményezni, de a tanácsnak kell itt lépnie, és azt szeretném, hogy ezt a pontot tűzze a napirendre, és szerezze meg a tagállamok körében a szükséges négyötödös többséget, mert csak így tudunk tovább lépni a magyarországi kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Turmes úrnak, egy percben parancsoljon. Tisztelt miniszterelnök asszony! Eredményekre van szükségünk, nem pedig ígéretekre. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kitétel volt az ön részéről. Ami az energiahatékonyságot illeti, valóban fontos, hogy itt a parlamentben közös megállapodásra jussunk és előrelépjünk. De most egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, ami valóban kulcsfontosságú, és amivel kapcsolatban gyors beruházásokra van szükség. Arról van szó, hogy az Európai Beruházási Bank 2008. decemberében olyan megállapodásra jutott a 27 tagállammal, hogy hogy 55 milliárdról több, hogy 5 milliárdról emelni kell a tagállamoknak nyújtott segítséget 25 milliárd euróval. És akkor a, az autóipar megmentésére nagyon komoly összegeket áldoztak. Az elkövetkezendő évre nézve viszont 60 milliárdra csökkentette a támogatási lehetőségeket. Ez azt jelenti, hogy 20 milliárddal visszalép az Európai Beruházási Bank. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy az EBB miért nem használja azokat a lehetőségeket, amelyeket Drági úr megad a magánbankoknak. Itt 500 milliárdról van szó, 1%-os kamattal. És akkor mi történik majd az Európai Unióval? Ezeket a pénzeket miért nem a reálgazdaságba fordítjuk, ruházunk be, miért nem a reálgazdaságba ruházunk be, és miért nem az európai gazdaságot segítjük ezekkel a pénzekkel. Ez az egyetlen olyan segítség, amelyre szüksége van a Dán elnökség alatt az Európai Uniónak. Köszönöm szépen Turmes úr, a Bizottónak adok szót. Köszönöm a szót. Hogyha megnézzük az Európai Uniót, akkor azt látjuk, hogy a tőzsdék összeomlanak, és csak a pénzügyi lobbik nyernek. A Dán elnökség viszont úgy kezdi ezt a szemesztert, hogy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a gazdasági kormányzás úgy maradjon Európában, ahogy eddig történt. A Dán elnökségnek és a Dán kormánynak inkább arra kellene koncentrálnia, hogy egyfajta őr kutyaként álljon az európai demokrácia és az európai polgárok mellett. Az európai polgárokat kell segíteni, és így kell kiválasztani a Dán elnökség prioritásait. Az Európai Uniót csak annyira kell megnyitni a Balkán országok irányába, amennyire az az európai polgároknak érdekeiben áll. Meg kell néznünk, hogy korrupció sújtotta országokat mennyire szeretnénk közel engedni az Európai Unióhoz. Törökországról is beszélnünk kell, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy Törökország még igen messze áll attól, hogy a kritériumoknak megfeleljen. Ezen kívül az euróról is beszélnünk kell, az euró egyelőre eléggé nagy problémákat vet fel, az eurót sokan egyenesen kudarcnak titulálják, és a Dán elnökségre vár most, hogy megmentsék az eurót. Yeah. Köszönöm szépen, most Sinclair asszony a szó egy percben. Madam... Miniszterelnök asszony, ön olyankor veszi át az EU elnökségét, amikor a demokratikus elvek esetében elfogadhatatlan viselkedéseket tapasztalunk. Láttuk, hogy az elmúlt hónapokban megszervez, megválasztott vezetőket bocsátottak el, például Németországban, Franciaországban, az EU aparatcsikok pedig azt keresik, hogy hogy lehet a 27 országot eltéríteni a népszavazástól. Hát ennyit a demokráciáról. Itt van az üzenet, az EU elfordul ettől. Ön döntő pillanatban vett át az elnökséget, az euró nagy bajban van, bizonytalan a helyzet, és most az EU azt várja, hogy a Dán elnökség erősen vezesse az EU-t. Az EU az IMF-re néz, hogy segítse a bajban lévő eurót. Az Egyesült Királyság, amely nem része az eurozónának, arra kérték, hogy segítse az IMF-et. Mauro úr, szó másfél percben. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök asszony, az ön programjában azt látjuk, hogy az elnökség, a Dán elnökség prioritása az, hogy garantálja a felelős európai gazdaságot. Mit jelent ez? Véleményem szerint egy felelősebb Európát, és egy olyan Európát, amely tudatában van a mostani veszélyeket. A legnagyobb akadály az európai vezetés hiánya van. Nem az euró van veszélyben. Vannak országok Európában, amelyek egyetértenek az euróval, de a vezetésen nem. És ami a helyzetet rosszabbítja, az a mozdulatlanság. Főként a nehéz helyzetben lévő országok kutatásokat kell, hogy ez az európai kolosszus magával húzza. Remélem, hogy a jó munkát, amelyet Lengyelország valósított meg, folytatni fogják, mert a prioritásokat Lengyelország soha nem engedte ki a kezéből. Az egység az egyetlen fegyver, ami segít bennünket a még soha nem látott veszély elkerülésében. A rendelkezések csak azt jelentik, hogy nagyképűek vagyunk, de a munkához nagyon sok sikert kívánok, és Mindenképpen meg kell erősíteni a parlament jogát ahhoz, hogy részt vegyen az európai építésért folytatott harcban, mert ez a módszer nem szabad, hogy alássa. Estrela szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, köszöntöm miniszterelnök asszonyt az Európai Unióban, ebben a megosztott Európai Unióban, ahol ugye vannak olyan országok, amelyek alacsony kamat mellett kapnak hiteleket, mások azonban magas kamatot fizetnek ezért. Vár válságos időkben az egoizmus felülkerekedik, és hiányzik a szolidaritás. De nekünk szembe kell mennünk ezzel a tendenciával, mert fontos, hogy a megszorítás szolidaritással párosuljon. Előadója vagyok az anyasági szabadságról szóló irányelvről szóló jelentésnek, amelyet az Európai Parlament 2010. októberében fogadott el. Eddig a lengyel elnökség erőfeszítéseinek ellenére a tanács nem reagált a parlament javaslatára. A parlament kész arra, hogy párbeszédbe bocsátkozzon a tanácssal és a bizottsággal, hogy egy megfelelő megoldást találjunk, egy olyan megoldást, amely megfelelő az európai családoknak, és amely a 2020-as stratégia célkitűzéseivel is összhangban van. Ez egy nagyon fontos kérdés, annál is inkább, mert Európa egy súlyos demográfiai problémával szembesül, amely befolyásolja a gazdasági fejlődést, és amely veszélybe sodorja a szociális biztonság fenntarthatóságát. Remélem, hogy a Dán elnökség alatt sikerül ezt a dossziét lezárni. Köszönöm szépen. Most pedig Stadler úr szó egy percben. Elnök úr, tisztelt parlament! nem szerették Barroso úr és a miniszterelnök asszony szavára reagálni, mert ez egy politikai vitához nem lenne méltó. De egyfajta agitáció folyik itt a házban, Magyarország ellen és máshol is, a sajtóban is. Elég, ha megnézzük, hogy a bizottság hogyan reagált Magyarországra. Ez engem osztráként arra emlékeztet, amikor a bizottság 2000-ben ilyen buta szankciókat foglalatosított Ausztria, Ausztriával szemben, és lejáratta magát. Az eljárások nem helyesek és igazságtalanok, hiszen az Orbán kormány többször bebizonyította, hogy demokratikus, két harmados többséget szerzett, demokratikus létjogosultsága van, és az elnökség éppen ezért megbízható, partner, megbízható partnere a NATO-ban és az Unióban is Magyarország. Tehát nem lehet így bánni Magyarországgal, és mindazok, akik úgy gondolják, hogy ezzel a fajta agitációval a szocialisták vagy a liberálisok, a marxistákat juttathatják hatalomra, akkor tévednek, mert a magyar kormányt nem szabad így kezelni. Köszönöm szépen, másfél percben Odi úr a szó. Tisztelt bizottsági elnök úr, először is nézzük a gazdasági és financiális kérdéseket. A Dán miniszterelnök asszony azt mondta, hogy az eurozóna gazdasági integrációjával szeretnének foglalkozni, és szeretném, hogyha megnyugtatnának a derivátumokkal kapcsolatos, illetve a stabilitási paktummal kapcsolatos viták gyors lezárásáról. Ami a többséget és a politikai többséget illeti, úgy tűnik, hogy a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban megszületett a többség, de jó lenne, hogyha megtudnánk a pontos politikai orientációt a Dán elnökség részéről. Ezen kívül a kereskedelmi politikáról is beszélnünk kell, ugyanis a tanácsad mandátumot a bizottságnak, hogy az Európai Unió szintjén tárgyaljon, és most megszületett egy új mandátum is a kereskedelmi szerződések végrehajtásáról és aláírásáról. De azért a viszonosság elvét ne feledjük el többek között a Mercosuros tárgyalásoknál az ezzel kapcsolatos tárgyalások a Dán elnökség végén lesznek, úgyhogy kérném, hogy óvatosan és figyelmesen járjanak el. Amikor Van Rompuy úr eljött és beszámolt a legutóbbi tanácsülésről, akkor az a javaslat született, hogy legyen egy gazdasági fejlődésről szóló tanácsülés, ami csak és kizárólag erről szól. Schulz elnök úr is meghívást kap majd erre a tanácsülésre, amennyiben ez megrendezésre kerül. Szeretném megkérdezni a Dán elnökségtől, hogy kívánnak-e egy ilyen csúcsot szervezni, ami csak és kizárólag a gazdasági fejlődésről szól. Még a szociális konvergenciára konvergenciáról is akartam beszélni, de nincs több időm. Köszönöm, Odi úr. Most Katalin Iván kap szót egy percben. Tisztelt miniszterelnök asszony! Köszönjük, hogy beszámolt az ambíciókról és a célkitűzésekről, ezeket üdvözöljük. Ezek azonban nem lesznek relevánsak, hogyha nem szankcionáljuk azokat a demokrácia ellenes cselekedeteket, amelyek Magyarországon és Romániában megvalósulnak. Nagyon sokan az utcákon vannak olyanok, akiknek a jogait Orbán vagy Basescu megnyírbálta. Ezek a politikai vezetők, diktátorok, és mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy Orbán Viktor mit tesz, illetve Basescu mit tesz Romániában. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak csak akkor van jövője, hogyha a demokrációt megvédjük még hozzá, a demokráciát megvédjük még hozzá mind a 27 tagállamban. Köszönöm szépen, Szálba Bidegain képviselő kap szót másfél percben. Szálba úr, köszönöm szépen, elnök úr és gratulálok a kinevezéséhez. Tisztelt miniszterelnök asszony, örvendünk azon döntéseknek, amelyeket a legutóbbi tanácsülésen elfogadtak, de reméljük és azt kívánjuk, hogy ezek nem maradjanak pusztán szavak, hanem tettekké váljanak, és ha lehet, akkor minél hamarabb. Szükséges az, hogy egy határozott üzenetet küldjünk a piacoknak. Egészen idáig jól fogadták a piacok az intézkedéseket, és láthatjuk, hogy együttműködési készség létezik, erre pedig nagy szükségünk lesz az elkövetkezendő hónapok során. Éppen ezért továbbra is konszolidálnunk kell az erőfeszítéseinket a stabilitás érdekében, és továbbra is a takarékosságot kell folytatnunk, de más intézkedésekre is szükség van, amelyek előmozdítják a növekedést és a munkahelyteremtést, mert pusztán a megszorító intézkedésekkel nem tudunk majd kilábalni ebből a válságból. Éppen ezért reformokat kell valóra váltanunk, nem pusztán csak beszélni kell rólunk. Spanyolország például bemutatja, hogy teljes mértékben elkötelezett ezen elképzelés mellett. Éppen ezért határozottan támogatjuk azon strukturális reformokat, amelyeket a tagállamoknak foglalatosítaniuk kell. Az Európai Központi Bank pedig bátornak mutatkozik a döntéshozatal során, ugyanakkor egyértelműbb elkötelezettséget kell, hogy mutasson, aktívabban részt kell vennie a másodlagos adósságpiacokon. És arra is szükség van, hogy pénzügyi, közös pénzügyi mechanizmusokat hozzunk létre. Ezekről nagyon sok vita folyt itt már. Köszönöm szépen, köszönöm én is. Most Jákonszári asszony a szó egy percben. Elnök úr, miniszterelnök asszony, Dániában kérjük, hogy a mikrofonba beszéljen a tisztelt felszólaló. Igen, a Dán kollégám vette el tőlem a mikrofont, mondja a hozzászóló. A megjelent tanulmányok szerint a világon a legboldogabb emberek a dánok. Ami nekem tetszene, az az, hogyha a dán elnökség alatt ezt a boldogságot tovább sugároznák egész Európára. Mert olyan sok prioritást szabtak meg, és finálman, és végül semmi sem prioritás, mert nincs erre idő. Itt van az európai himnusz, de hát végül is kevés dolgot tudunk elérni a generációk közötti szolidaritás fontos gazdasági szempontból, pedig az embereknek munkát kell adni, a lehető legjobb körülmények között kell, hogy dolgozzanak, ott vannak az idősek, az emberi méltóság, és olyan kérdések is, amelyek az értékeinkre vonatkoznak. Mert a diszkrimináció az életkor miatti diszkrimináció egyre jobban érzékelhető az EU-ban, nem csak azért, mert válságban vagyunk, hanem azért is, mert látunk példákat Helmut Schmidt, Jacques Delors, akik idősek, de nagyon aktívok, legyen ez prioritás. Köszönöm szépen, Gál Pelc, Ildikó asszony. Következik másfél percben. Szépen, elnök úr!

Köszönöm szépen, most pedig Gurmai asszony a szó egy percben. Martin, I'm very happy that you are a president, a socialist president. Nagyon örülök annak, hogy szocialista elnökünk van, és Hellét is nagy szeretettel üdvözlöm itt a parlamentben. Helle, te nagyon kemény nő vagy, úgyhogy gondolom, hogy nagyon keményen fogsz itt kormányozni, és én is hiszek abban, hogy a kis országok is képesek csodákra most nézzük meg, hogy miért vagyunk ennyire nehéz helyzetben. Arról van most szó, hogy itt az eurozóna válsága megpróbál minket megosztani, de nekünk össze kell fognunk, és a szélsőségesek és az euroszkeptikusok ellen kell fellépnünk, hiszen a polgárok nem elégedettek ezzel az Európával. A six el kell indítani, és sok fájdalmas döntést meg kell eh, hoznunk a demokratikus alapelvek sok helyen nem érvényesülnek, többek között egy olyan tagállamban, amit én ugye nagyon jól ismerek. Az elnökségi programnak olyannak kell lennie, hogy egy felelős, demokratikus és biztonságos Európát hozzon létre, ezeket mind támogatjuk a bizottság és a tanács egészen biztosan azon fog dolgozni, hogy mindenhol és mindenki figyelembe vegye azokat az értékeket, amelyekre Európa épül, és gondolom, hogy egy nő ezt mindenképpen meg fogja tenni, és köszönjük a szolidaritást. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Most Karasz kollégája szó másfél percben, és mellesleg szeretnék gratulálni önnek az alelnöki, alelnöki választásához. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm, és számítok a kitűnő együttműködésre. Két súlypontja van ennek a soros elnökségnek. Egyfelől célként tűzte ki a felelősségteljes Európa irányítását. A felelősségteljes Európa egy demokratikus Európa is kell, hogy legyen. A demokratikus Európa pedig előfeltételezi, hogy az Európai Parlament minden egyes döntésben, amely európai szinten történik, részt kap. Az Európai Parlament nélkül a Dán soros elnökség idején semmiről nem szabad dönteni. Másodszorban pedig egy felelősségteljes Európa egységet kell, hogy teremtsen, és nem szabad, hogy megosszon. Talán jó is az, hogy önök nincsenek az euróövezetben, hiszen jelen pillanatban erőfeszítések történnek abba az irányba, hogy, a, hogy megosszuk egymást. Az válasz, a válságra adott összes válasz közösségi válasz kell, hogy legyen, és a gazdasági és szociális unió, a politikai unió felé való integráció következő lépését kell, hogy előkészítse. A második súlypont pedig a pénzügyi piacok szabályozása. Arra kérném, hogy velünk, a parlamenttel tegyen kísérletet arra, hogy lépjünk túl a az érdekeken, az egyéni érdekeken, és hozzuk meg a szükséges intézkedéseket a likviditás, illetve az európai gazdasági struktúra megőrzése érdekében. Nagyon sok a tennivalónk, és csak közösen tudjuk ezt elérni. Köszönöm. Congratulations, Prime Minister, as a Swede. Miniszterasszony, gratulálok! Svéd vagyok, úgyhogy én is büszke lehetek mindarra, amit Dánia, mint elnökségi program bemutatott. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mik az igazi kihívások a Dán elnökség előtt. Olyan időket élünk, amelyek azzal fenyegetnek, hogy Európa megosztott lesz így össze kell fognunk, és a pénzügyi bizonytalanságot közösen kell megszüntetnünk. Éppen ezért a Dán miniszterelnöknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az Európai Unió egészén segítsen. Össze kell fognia a tagállamokat, és a közös piac érdekében kell dolgoznia. Új reformhullámot kell elindítania a belső piac tekintetében, és még egyszer hangsúlyozom, hogy össze kell fogni Európát, mindenhol dinamikussá és jobbá kell tenni a gazdaságot. Úgy vélem, hogy csak így lehet sikeres a Dán elnökség. Köszönöm. Karinsz kolléganő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, a következő elnökségnek nagyon sok kihívással kell megküzdenie, itt van az euróválság, a több éves költségvetés, de ugyanakkor fontos odafigyelni az energiaszektorra, amely egyre fontosabbá válik geopolitikai szempontból. És mindenképpen támogatnunk kell a közös EU energiapolitikát, ezt észre kell hozni. Megvannak a joganyagaink, amelyek kimondják, hogy az átviteli rendszerek megoszlanak, vagyis szétválik az energia termeléstől, de vannak olyan tagállamok mégis, amelyek harmadik országokkal megállapodásra jutnak, és exkluzív jogot biztosítanak infrastruktúrájuk használatára, és ez a versenyen kívül van, és az EU lakosságán kívül. Szeretném sürgetni az elnökséget arra, hogy gondoskodjon arról, hogy a meglévő szabályokat, törvényeket nem csak az EU-ban hajtsák végre, hanem a harmadik országok vonatkozásában is. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. 28 kérés érkezett hozzám. Hát szeretnék mindenkinek időt adni, de csak 5 percünk van, úgyhogy megpróbálok itt a nők és a férfiak és a frakciók között valamilyen egyensúlyt teremteni. Gárgáni úr az első hozzászóló. Elnök úr, szeretném elmondani, hogy a mai nap lehetővé tette számunkra, hogy három beszédet halljunk, amelyek alapján reménykedhetünk Európa számára három program, három stratégia. Tisztelt miniszterelnök asszony, ön elmondta, hogy Dánia számára nagyon fontos Európa sorsa, ez olyan kötelezettség, hogy erősíteni akarják Európát, ön készen áll erre, és itt a közösségi módszert alkalmazzák. Nagyon nehéz a helyzet, ezt nem csak szónoki fogás, hogy ezt mondom, a közösség fejlődését, fejlesztését komolyan kell vennünk, és ami pedig a szerződés módosítását illeti, ez egy kormányközi megállapodás a, a kormányok azon államok között, amelyek elfogadták a szerződést, viszont a kormányközi megállapodások sem a növekedés, sem a fejlődés nem teszik lehetővé. Éppen ezért a Dán elnökségnek kell elkötelezni magát. Köszönöm, Gárgani úr, Gómez asszony. Pénteken 13-án az EU vezetői tanúbizonyságot tettek arról, hogy nem voltak képesek választ adni a válságra, folytatódik a spekuláció az euróval szemben a képviselők hangsúlyozták, hogy a problémák annak tudhatók be, hogy az euróövezeti tagállamok magja és a periféria közötti különbségek nőttek. A strukturális egyensúlytalanságok elhatalmasodtak. És Merkel asszony kormányát, valamint egyéb országokat is leminősítették. Ezen országokban is fokozódik a munkanélküliség, és a Európát komolyabb fenyegetettség éri. A pénzügyi tranzakciós adó egy jó kezdő lépés, de a fiskális harmonizáció irányába kell elmozdulnunk. Nézzük meg Portugáliát például a fő tőzsdén jegyzett 20 vállalat közül 19 Luxemburgba és Hollandiába helyezte át a székhelyét, nem csak azért, hogy ne kelljen otthonadót fizetnie, hanem mert így más országokban tudnak befektetni. És rendet kell teremteni be a fiskális dzsungelben Európában. Latford asszony következik. Köszönöm, elnök, az, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy örvendek azon prioritásoknak, amelyeket a Dán elnökség a krónikus betegségekkel, a diabétesszel kapcsolatban megfogalmazott, és remélem, hogy a diabétesz munkacsoportban a társelnök Seldemóze kollega is hozzájárult ehhez az elköteleződés, elkötelezettséghez. Ez már nem csak egy időzített bomba, ez már szinte fel is robbant, egyre többen betegszenek meg a diabétesz miatt, és ez egyre komolyabb költségeket jelent. Tehát kérem, hogy dolgozzanak ki egy stratégiát erre vonatkozóan, de szeretném megismételni a kérdést is, és remélhetőleg kapunk egy választ is erre, amelyen már Giefer Hofstadt megfogalmazott megfogalmazott. Mit tesz a tanács annak érdekében, hogy felelősségre vonja Magyarországot? Van egy jogi és alkotmányos válság Magyarországon, amely a liberális demokrácia európai értékeit komolyan fenyegeti. A hagyományos diplomat, diplomáciai klub mit tesz, hiszen a tanácsban felelősségre kell vonniuk Magyarországot. Kérem, hogy ezt az eddigi kultúrát változtassák meg. Köszönöm szépen, Pietrovszki úr, szó. panie przewodniczący pani premier! dania jest. tisztelt elnök úr tisztelt miniszterelnök asszony! dánia lesz most a soros elnökséget betöltő ország és dániára szegeződik minden szem. most dániának kell minket kivezetni ebből a válságos helyzetből és erre csak hat hónapjuk van. de azért ne feledjük el hogy ugyanezeket a prioritásokat megtaláltuk a belga és a lengyel elnökség prioritásai között is, de mégsem tudtunk kilábalni a válságból. Természetesen minden egyes európai polgár azt várja, hogy ezeket a célkitűzéseket végre valaki valóra is váltsa. De hogyha megnézzük a gazdasági problémákat, akkor azt látjuk, hogy ezek egyre csak szaporodnak és szaporodnak. Úgyhogy valószínűleg a következő elnökségnek megint csak az lesz majd a prioritása, hogy kivigye az Európai Uniót a válságból. A Dán elnökség elmondta, hogy a 2014-2020-as költségvetési időszakra is koncentrál már, és jó lenne, hogyha az új tagállamok fejlesztésére több pénz jutna. Ami a zöld Európát illeti, Dánia elmondta, hogy zöld fejlődést kíván megvalósítani, ugyanakkor azt is hallottuk, hogy a klímacsomag végrehajtását is rendkívül fontosnak tartják. Eh, Szelafránkos kolléga. Köszönöm a szót. Miniszterelnök asszony, a lehető legjobbakat kívánom a Dán elnökségnek. Ez a hat hónapos elnökségi rendszer, ez a soros elnökségi rendszer nagyon fontos szimbólumokat rejt magába, hiszen ez mutatja meg, hogy az Európai Unió mennyire demokratikus, és milyen jól működik így a soros elnökség kapcsán minden tagállamnak lehetősége van, hogy a számára legfontosabb témákat előre mozdítsa. Így Dánia számára nyilván nagyon fontos ez a hat hónapos periódus. Azonban azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az európai intézmények hogyan működnek, most um, az elmúlt idők változtatásai és az új vezetők nem mutatták meg, hogy mennyire jól tudják majd az Európai Uniót vezetni. Schulz elnököt tegnap választották meg, és reméljük, hogy ő végre kezébe veszi majd a helyzetet. Olaszországban és számos más déli országban azt látjuk, hogy egyre romlik a helyzet, és egyáltalán nem tudnak kilábalni a válságból az államok eladósodottsága növekszik, és mindenki csak egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe kerül. Úgyhogy reméljük, hogy a Danenség tényleg keményen fog dolgozni. Auken asszony következik. Köszönöm a szót. Szeretnék föltenni egy kérdést, fölvetni egy problémát, mégpedig az alapjogok 41-es cikke a jó menedzsmenttel kapcsolatosan. Ez olyan dolog, amelyel meg kell küzdeni ők az állampolgároknak, de általában nem kapunk a hatékony, hatásos menedzsmenttel kapcsolatosan joganyagot. Jó lenne, hogyha az elnökség most egy kis lökést adna ennek a munkának, hiszen az állampolgárok részvétele az átláthatóság fontos, átláthatóság fontos kérdés és prioritás az elnökség számára. Ezzel is foglalkozni kell, és remélem, hogy ez lehetséges. Arra szeretném önt kérni, hogy ezt tegye meg. Lehet, hogy ez nem annyira szexi téma, mint a többi, de ez is fontos. Köszönöm. Okni asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok. Figyelembe véve a gazdasági válságot, a foglalkoztatás prioritás kell, hogy legyen. 23 millió vállalkozás van az EU-ban, és 23 millió munkanélküli. Ez eh, a képlet azt mutatja, hogy eh, együtt kell tennünk azért, hogy eh, az állampolgároknak kedvük legyen vállalkozni. Ezzel kapcsolatosan szeretnék örülni annak, hogy az Európai Bizottság javaslatot tett a szociális vállalkozásról. Ez olyan szektor, ami 100 milliárd eurós forgalmat fog képviselni az EU-ban, és 3,5%-os munkahelyteremtést. Ez ehhez hozzá kell tennem, hogy Barozó úr is optimista ezzel kapcsolatosan. Szeretnénk, hogyha ezt ön felkarolná az elnökség alatt. Darden kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök asszony, köszönöm a program beterjesztését. Az elmúlt hetekben a parlament a szegénység elleni harc jegyében jelentést készített. Tudjuk, hogy milyen szigorítási intézkedések történtek több tagállamban, de közben itt megjegyeztük azt is, hogy a szociális védelemnek meg kell maradnia ennek ellenére. Andor biztos célja, hogy Európában 20 millióval csökkentsék a szegények számát. Ön tud -e ebben segíteni? A jelentés azt támogatja, hogy több költségvetési támogatást kell biztosítani azért, hogy a szociális kirekesztettség és a szegénység ellen harcolhassunk az EU-ban. Hogyan látja, hogyan fog konkretizálódni ez a elhatározás a költségvetési tárgyalások során. 2013-ban lejár az élelmiszer támogatási program a legrászorultabbak számára. Az elnökség hogyan látja ezeket a lejáró programokat? Most pedig a bizottság nevében megadom a szót Barozó elnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdéseket tulajdonképpen érthető módon mind a miniszterelnök asszonyhoz, a tanácsoros elnökéhez címezték, úgyhogy ezt a kiváltságot, hogy választ adjon az összes kérdésre, nem akarom elvenni tőle. Engedje meg, hogy néhány perc erejéig hangsúlyozzam azt, hogy ezen fél év során arra kell a figyelmüket összpontosítanunk, hogy a fiskális konszolidáció iránti erőfeszítéseinket a növekedés serkentésére is fordítjuk, és bízom abban, hogy a Dán elnökség ebben egy nagyon jó partner lesz abban, hogy gyakorlatias módon keressünk megoldásokat. Hallhattuk a miniszterelnök programját, és azt hiszem, hogy széles körű támogatásra számíthat a parlament részéről, és minden bizonyal az Európai Bizottságra is számíthat, hogy ez a fél év ne legyen üres kijelentések, illetve késedelmek fél éve, hanem döntéshozatal történjék, és eredményeket mutathassunk fel, és ehhez minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen, Bározó úr, most pedig Torning Schmidt elnök asszony a szó. President of the European Parliament, uh, President of the Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt frakcióelnökök, tisztelt ház. Nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket. Valóban öröm volt számomra, hogy itt lehettem, és ebben a nagyon élénk vitában részt vehettem a mai napon. Amit haza kell vinnem a mai vitából, amit meg kell jegyeznem, az az, hogy valóban nem értünk mindannyian egyet a módokban, de abban egyetértünk, hogy egy kemény és egységes Európát kell építenünk, és köszönöm szépen, hogy támogatásukról biztosítottak minket. Mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy meg is érdemeljük ezt a támogatást és a segítséget. Nagyon sok kérdést vetettek fel, és korlátozott az időm, úgyhogy a legfontosabb témákra koncentrálnék. Barroso úr és Dól úr felvetette az MFF kérdését voltak itt a képviselők között olyanok, akik szintén beszéltek erről, mi ezt természetesen rendkívül komoly prioritásnak tekintjük. A Dán elnökség egyik legfontosabb prioritása, hogy az MFF tekintetében a lehető legtöbb előrelépést elérjük. Ezt nyilván úgy fogjuk megtenni, hogy modernizáljuk a pénzügyi tervet, és megpróbálunk úgy eljárni, hogy a közös forrásainkat úgy tudjuk felhasználni, hogy minél több új munkahelyet teremtsünk, és minél jobban fellendítsük a gazdaságot. A pénzügyi tranzakciós adóról Kelehem úr és mások is beszéltek itt a vita során. Szeretnék mindenféle félreértést eloszlatni, úgyhogy most egyértelműen elmondom, hogy profi és lojális módon fogjuk kezelni ezt a kérdést, mindenképpen pártatlanul és megalapozottan, hozzáértően fogunk foglalkozni a pénzügyi tranzakciós adóval, és reméljük, hogy ezek a pénzügyi kérdések is megerősítik majd a Dán elnökséget. Harms Verhofstadt és Morales urak is hozzászóltak Magyarország kapcsán. Most következik majd a mai nap délutánján a Magyarországgal kapcsolatos vita, de azért röviden szeretnék én is valamit elmondani a bizottság az európai szerződés letéteményese. A bizottság indította el a kötelezettségszegési eljárásokat Magyarország ellen eddig három esetben. Ezt természetesen rendkívül komolyan kell vennünk. Mi teljes mértékben támogatjuk azt, ahogy, bizottság, ahogy a bizottság foglalkozik ezzel a válságos helyzettel. Azok uh, a szabályok, amiket megalkottunk, és uh, a szerződések, illetve a közösségi módszer megfelelőek, úgyhogy maximálisan támogatjuk a bizottságot. Minden egyes tagállamnak átolt szettig meg kell felelnie minden egyes európai jogszabálynak, így működik az Európai Unió. Többen az adósságválsággal szemben kapcsolatban is hozzászóltak, illetve azzal kapcsolatban, hogy több európai tagállamnak romlott a minősítése. Mindez a gazdasági válság következménye. De mielőtt még kimondanánk, hogy európai válságról van szó, azért emlékeztetném a tisztelt házat arra, hogy az adósságválság itt az Európai Unión belül tulajdonképpen azért alakult ki, mert a tagállamok nem figyeltek oda a saját költségvetésükre. Ezért van probléma. Ez pedig azt jelenti, hogy ezzel a kérdéssel tagállami szinten és európai szinten is foglalkoznunk kell. Tehát európai szintű megoldásokra van szükség, de tulajdonképpen a válság azért alakult ki, mert a tagállamok nem megfelelően kezelték a költségvetéseiket. Több tagállam minősítése romlott, Ferhofstadt úr el is mondta, hogy mit mondott szó szerint a Standard Poor's. Ezt mi is tudjuk, és mindannyiunkat nagyon keményen érintenek ezek a döntések. Itt az Európai Unióban a tagállamokban a Standard Poor's úgy látta, hogy a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtési lehetőségek nehezek, ezért is döntöttek úgy, hogy rontják a minősítést. Tehát nem egy ellenzéki kormány véleménye ez, hanem a Standard Poor's véleménye ez. Éppen ezért ezt rendkívül komolyan kell vennünk, és ebben az irányban azonnal kezdeményezéseket kell elindítanunk. Tehát miről kell a legtöbbet vitáznunk? A legtöbbet, mint ahogy Svoboda úr és Harms kolléga, valamint Benson Johansson és sok más kolléga elmondta, a munkahelyteremtésről és a fejlődésről, a gazdasági fejlődésről kell beszélnünk. Az európai gazdaságot meg kell erősíteni, és ezen közösen kell dolgoznunk. A Dán kormány és Dánia természetesen támogatja az új fiskális csomagot is, de nem elég arra koncentrálnunk, hogy egy konszolidált és erős gazdaságot valósítsunk meg, hanem a munkanélküliség ellen is fel kell lépnünk. A fiatalok mindenhol Európában azt várják tőlünk, hogy munkahelyet teremtsünk nekik. Egyetértek azokkal a hozzászólókkal, akik elmondták, hogy talán vissza kellene lépni az Európai Unió egyik legnagyobb sikertörténetéhez, a közös piachoz, a belső piachoz, hiszen a közös piac gazdasági fejlődést és új munkahelyeket hozott létre, éppen ezért most is ehhez a megoldáshoz kellene folyamodnunk. A Dán elnökség mindenképpen elsődleges prioritásként kezeli a gazdaság fejlesztését és a munkahelyteremtést, ezt már január 13-án is elmondtuk. Tehát nem csak a gazdaság konszolidálásáról kell beszélnünk, hanem a fejlődésről és a munkahelyteremtésről is, és ezt meg is fogjuk tenni. Többen említették az hatékonysági irányelvet, Turmes úr az előadó ebben a tekintetben, és értékeljük is a munkáját. Ebben a tekintetben csak ismételni és megerősíteni tudom, hogy a zöld agenda rendkívül fontos a Dán elnökség számára. Itt most remek lehetőség áll előttünk, mert a parlament a zöld Európára koncentrál, és a Dán elnökség is a zöld Európára koncentrál, úgyhogy ez remek egybeesés. Itt áll előttünk hat hónap, amikor komoly előrelépéseket érhetünk el. Nagyon sokan hozzászóltak az európai egységességgel kapcsolatban, Dól úr, Rajl úr és mások, valamint az európai, a közösségi megoldásokról. Meg kell néznünk, hogy mi az, ami Európát széttépheti, és hogy hogyan tudunk ez ellen fellépni. Az egységességre és a szolidaritásra kell koncentrálnunk, és el kell köteleznünk magunkat a közösségi megoldás mellett. Tudom, hogy rengeteg európai polgár amikor ezt a vitát hallgatja, akkor felteszi magának a kérdést, hogy vajon mi az, hogy közösségi módszer egyáltalán, mi az, hogy közösségi módszer egyáltalán, miről beszélnek. Nekünk is meg kell fogalmaznunk, hogy mit jelent számunkra a közösségi eljárás. Számunkra ez azt jelenti, hogy az Európai Uniót nem az erősebb országok húzzák maguk után, hanem egy közös demokrácia irányítja Európát, amelyet igenis érdemes védeni. Igenis, meg kell védenünk az európai demokráciát, nem csak a kis tagállamok számára, hanem mindenki számára. A közösségi metódus mindannyiunk számára fontos, és ezt közös célkitűzéssé kell tennünk. Kedves kollégák, barátok, tisztelt képviselők, tegyük valóságá mindezt, dolgozzunk együtt, és kézzelfogható eredményeket hozzunk létre, amit be tudunk mutatni az európai polgároknak. Bizonyítsuk be, hogy ezt meg tudjuk tenni, és akkor ezzel utat nyitunk a válságból egy sokkal szebb jövő felé. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, tisztelt tanácselnök asszony, köszönöm a kollégáknak is ezt a fegyelmezett vitát. Most pedig arra kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy folytathassuk a napi rendet.